Right, good afternoon everybody. Um, welcome. Jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlöm Önöket. Most körülbelül 5 óra 30-ig folytatjuk a munkánkat. Eljött az ideje annak, hogy az Európai Uniós intézményekkel folytassuk a párbeszédet az Európai Szemeszter témájában. Eljött hozzánk az ECOFIN tanács elnöke, illetve az eurócsoport elnöke is, akit jól ismerünk, és meg fog érkezni Oli Rén, a gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos is. Ezek után a kérdések és a válaszok következnek. Kérem, hogy a rózsaszín kártyákkal jelezzék a kérdéseiket. Ma délelőtt ebben mindenki elég profi volt, jól követték a szabályokat. Most pedig meg is adjuk a szót az ECOFIN tanács elnökének. Tessék öné a szó. Ladies and gentlemen, Sharon, um, thank you. For... Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget egy párbeszéd indult útjára a bizottság és a tanács között, és itt az ECOFIN tanács képvis, tanácsot képviselem, a pénzügyi, illetve gazdasági minisztereket, és hát ugye ez egy nagyon releváns terület. Szeretnénk a trialógust előre mozdítani, amely azt jelenti, hogy szoros kapcsolatot ápolnánk, ápolunk az Európai Parlamenttel. Ezért nagyon, nagyon hálás vagyok Sharonnak azért, hogy ezt a lehetőséget biztosította számomra. Szeretném elmondani, hogy saját nemzeti ünnepünk március 15-e, és úgy tűnik, hogy az idő is mellettünk áll, 19. század derekán jó néhány forradalom tört ki Európában, és ezek közül az egyik legfontosabb volt a magyar szabadságharc, illetve az 1848-as forradalom, amit a mai napon ünneplünk. Fontos nemzeti ünnepünk ez nekünk, és sajátos lehetősége számunkra, hogy itt ünnepelhetem a magyar nemzeti ünnepet. Brüsszelben. Folytatásképpen először is hadd fessem meg a hátterét ennek a jelenlegi helyzetnek. A gazdasági növekedés kezd megerősödni az Európai Unióban és a globális gazdaságban is. Ugyanakkor, ahogy ezt mindannyian jól tudjuk, borzalmas dolgok történnek a globális gazdaságban, Japánban, Eh, is borzalmas természeti katasztrófa történt. A belföldi kereslet is nőni látszik, a gazdasági fellendülés így tehát eh, eh, kezd lendületbe jönni. Ugyanakkor ennek üteme igen változó. Vannak tehát aggodalmaink a geopolitikai helyzetek kapcsolatban, illetve a termékek magas árával kapcsolatban. Amennyiben az olaj ár a világpiacon az olajára ilyen magas magad, marad, az a gazdasági felendülésre negatív hatással lesz. Az ECOFIN tanácsban is beszéltünk ma délelőtt erről, és mindannyian beszéltünk arról, hogy a magas és növekvő olajár milyen komoly problémát jelenthet számunkra. Az álmodossággal kapcsolatban vannak aggodalmak a pénzpiacokon, ami refinanszírozási problémákat okozhat a gyengébb gazdaságok számára az Európai Unióban. Szeretnék tovább lépni az európai szemeszterre, hiszen erről szól a mai ülés, és erről érdemes beszélni. Ennek az alap célja az, hogy világos, ex ante ez az előzeges dimenziót kapjon a gazdaságpolitikai koordináció az Európai Unióban és azon belül az eurózónában. Az európai szemeszteren belül a nemzeti gazdaságpolitikai tervek e, egymást kiegészítően alakulnak majd európai szinten, amit biztosít majd a szakpolitikai iránymutatás, mielőtt a következő évi költségvetésről döntést hoznának a tagállamok a gyakorlatban. Az európai szemeszter eh, a felügyeleti folyamatokat a stabilitási és növekedési paktumhoz igazítja, illetve az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokhoz, legalábbis időzítés tekintetében, bár jogilag ezek továbbra is külön kérdések maradnak a fiskális szigor, a makrogazdasági stabilitás, illetve a növekedést elősegítő szakpolitikákat érinti. Ez majd az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban az éves növekedési felmérés, amely január 12-én került kiadásra, volt az, ami beindított az európai szemesztert, és most először hatékony, megelőző, előzetes koordinációját biztosítja a nemzeti és uniós gazdaságpolitikáknak, mielőtt a 2012-es költségvetésben, illetve annak tervezetében kötelezettségeket vállalnának a nemzeti kormányok. Tíz fellépést vázolt fel az Európai Unió számára az Európai Bizottság a 2011-12-es években, amelyek szorosan kapcsolódnak az Európa 2020-as stratégiához. Februárban már tanácsi zárónyilatkozatot fogadtunk el a fiskális és makrogazdasági kihívásokkal kapcsolatban az Európai Bizottság által kiadott éde, éves gazdasági növekedési előrejelzések alapján. Az Európai Tanács március során majd azonosítja a közös gazdasági kívásokat és iránymutatásokat ad majd a fiskális, az, az adó és gazdaságpolitikára vonatkozóan. Oli, üdvözöllek itt, ma délelőtt már hosszasan beszéltünk Oli Rennel, újra üdvözlöm a fedélzeten. So, um, these orientations will Ezeket az orientációkat természetesen figyelembe veszük, amikor a stabilitási és konvergencia programokat dolgozok ki, illetve a nemzeti reformprogramokat. Mindkettőre áprilisban kerül majd sor. A tagállamok benyújtják a nemzeti reformprogramjukat, illetve stabilitási és konvergencia programjukat várhatóan április során. Ezeket az Európai Bizottság május-június során ellenzi majd, és amennyiben szükséges szakpolitikai iránymutatásokat, ajánlásokat tesz ezekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság a közelmúltban vállalta, hogy időben elvégzi ezeket az elemzéseket annak érdekében, hogy az Európai Tanács már júniusban országspecifikus véleményeket és ajánlásokat fogadhasson el a tagállamoknak figyelembe kell venni ezeket az ajánlásokat, iránymutatásokat, amikor a 2012-es költségvetésüket dolgozzák ki, és az ehhez kapcsolódó strukturális intézkedéseket. Ahogy nyilván mindannyian önök tudják, kedves barátaim, az alap gondolata ennek az egész stabilitás és konvergencia programoknak és nemzeti reformprogramoknak az, hogy egyszerre kapja meg ezeket az Európai Bizottság, így tehát biztosítatjuk, hogy de facto egy integrált gazdaságpolitikai stratégiát tükröznek. Így tehát most az történik majd pár hónapon belül, hogy integrált gazdaságpolitikai stratégia készül minden uniós tagállamban. Ezen fellépés eredményeképpen az európai szemeszter biztosíthatja a nagyobb makrogazdasági stabilitást, illetve a piacon megerősítheti a bizalmat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy fenntartató, intelligens és befogadó növekedést garantáljunk Európában. Hozzáfűzném ehhez azt is, hogy az európai szemeszter kiváló lehetőséget biztosít számunkra arra is, hogy párhuzamosan felmérjük azt, hogy a struktúrális reformok, illetve a fiskális intézkedések végrehajtása hozzájárul-e hatékonyan a növekedés hez, illetve a tagállamok adóügyi helyzetének javításához. Ha megengedik, akkor itt röviden megjegyeznék valamit, egy fontos dolgot, beszéltünk már a gazdasági növekedés fontosságáról, Ugyanakkor aggodalomra ad okot a munkanélküliség magas mértéke, főként a fiatalkorúak közötti munkanélküliség fenntarthatatlan az a helyzet, hogy 20 40% közötti legyen a munkanélküli fiatalok aránya egyes tagállamokban, főként eh, mivel a gazdasági növekedés eh, nélkül nem, le, nem elképzelhető a munkahely teremtés. Hogyha jól olvasom a testbeszédét elnök asszony, akkor végezetül, mondom végezetül, annyit még elmondanék, hogy a nemzeti parlamenteknek hiszen a sorokban ülők jelentős része nemzeti parlamentek képviselője. Tehát a nemzeti parlamentek feladata az, hogy a nemzeti kormányok programjait ellenőrizzék a gazdaságpolitika terén, illetve a költségvetési hatóságként eh, döntést hozzanak arról, hogy milyen költségvetési források eh, szükségesek a gazdasági céljaink eléréséhez, tehát a nemzeti parlamentek kezében vagyunk, mint mindig, az Európai Tanács pedig az önök kezében van, hiszen az európai szemeszter végrehajtása önök nélkül elképzelhetetlen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Pontosan így szeretjük ezt mi, itt a parlament köreiben, a parlament kezében legyenek a dolgok, és most pedig át is adom a szót Jean-Claude Junckernek, az Eurócsoport elnökének. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony! Tisztelt képviselő urak és hölgyek! Nem tudom, hogy sokan szóltak-e előttem, de a programból látom, hogy valószínűleg semmi nem hagyta, semmi nem maradt figyelmen kívül az európai szemeszter keretében, semmi nem maradt figyelmen kívül, mindenre kitértek. És ezért nem szeretném feleslegesen bemutatni önöknek az európai szemesztert. Beszéltünk, beszélgettünk az európai parlamenti képviselőkkel, erre gyakran nyílik lehetőségeink, illetve a nemzeti parlamenti képviselőkkel is beszélgettünk, és az eurócsoport elnökeként nagyon fontos, hogy ne, el, ne csak annyi történjen, hogy elmondjak mindent, amit már önök is tudnak, hanem inkább meghallgassam önöket, meghallgassam az önök véleményét, ezért nagyon röviden kívánok szólni itt a bevezetőben. Egészen egyszerűen csak annyit szeretnék elmondani, hogy az európai szemeszter gondolata és tartalma nagyon kívánatos, nekem ez nagyon tetszik, hiszen meg kell erősíteni a gazdasági politika koordinációját, ebben mindig is hittem, és az eurócsoportban ezt javasoljuk. Azt szeretnénk, hogy a nagy gazdasági projektek, illetve reformokat megelőzve lépjünk, és kialakítsuk a saját politikai irányvonalunkat, ezzel segítsük egymás gazdaságpolitikájának alakítását. Ami pedig az euró paktumot illeti, itt nagy innovációt találunk. Ez a paktum tulajdonképpen megkoronázása minden konzultációs folyamatnak, illetve koordinációs folyamatnak, amelynek részesei voltunk. Az Európaktum, amely egy versenyképességi paktum, tulajdonképpen minden eszközt, amelyre szükségünk van, biztosít számunkra, annak érdekében, hogy a gazdaságpolitikánkat koordinálni tudjuk, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Európa 2020-as stratégiájának keretében kell ennek megvalósulnia, integrálnunk kell a legfontosabb irányvonalakat és elveket, Ez a növekedési és stabilitási paktum irányvonalát folytatja. Ez azt jelenti, hogy koherenciát biztosítunk, amely lehetővé teszi a lehető legjobb fejlődést, előrelépést. A szeptember végi bizottsági szöveg, 2010-es szöveg, amely a hatos jogalkotási csomag nevet képviseli, nevet viseli, ez egy egymást kiegészítő csomag, illetve a már létező eszközöket kiegészítő ö, csomag. Hogyha a parlament ezt kiegészíteni kívánja, már a tanács eddigi gazdaságirányítási javaslatait, a következő hét végéig egy európai stabilitási mechanizmust próbálunk kialakítani, véglegesíteni, és hozzájárulunk a pénzügyi stabilitáshoz, gondolok itt eh, Írországra. Ehhez módosító javaslatokra van szükség annak érdekében, hogy ez a, az eszköz megfelelően működjön eh, annak tartalmát illetően. És végre megszületnek, megszülethetnek koherens gazdaságirányítási szabályok, amelyekre nagyon nagy szükségünk van. A paktum segíti az eurót, és végre megértettük, hogy nem elég az, hogyha leírjuk, megnézzük, hogy mi a, a probléma, nem csak szándéknyilatkozatokat kell tennünk, hanem Értékelnünk kell azt, amit a különböző tagállamok megtettek, amit, vagy amit nem tettek meg. Pontosan ennek érdekében határoztunk meg célkitűzéseket az eurót, illetően a paktumon belül, és a miniszterelnöknek kell megválasztania, kiválasztania a nemzeti prioritásokat, és mostantól márciusig, vagy júniusig a 27 kormányfőnek meg kell határozniuk a nemzeti célkitűzéseket, amelyek keretében együtt kell működniük majd a következő időszakban. És így a különböző tagállamok politikájának irányvonalát közösen tudjuk meghatározni. Ez a paktum Merkel asszony illetve Sárközi úr kezdeti gondolatának nem felel meg teljesen, a szankció gondolata kicsit átalakult, azonban a paktum különböző célkitűzései e, érintik az eurót, és ez a nemzeti parlamentek hatáskörében marad, illetve a különböző tagállamok kormányainak kezében marad. Ezért majd látni fogjuk, hogy e, ez az Európaktum mit hoz, és milyen, milyen szövegek, milyen dokumentumok születnek majd, és ez mennyiben segíti a gazdasági koherenciát. A nemzeti parlamenteknek, illetve az Európai Parlamentnek el kell mondanom, hogy a március 11-i ülésünkön olyan irányú döntést hoztunk, hogy mindegyik szakaszban, a paktum megvalósításának mindegyik szakaszában a tagállamok követik a bizottság javaslatait, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor írásban kell majd erre magyarázatot adniuk. Ez egy félautomata szankcionási rendszer, hiszen meg kell védeniük az egyes államoknak a pozícióikat, gondolok itt például a Benelux államokra. És az eurócsoportnak, illetve a Benelux államoknak is az a célja, hogy a bizottság kedvébe járjanak, és Olirén kedvébe járjanak. Tisztelt elnök asszony, nem szeretnék tovább húzni az időt, hiszen várom a közös vitát, várom a kollégák megjegyzését, kérdéseit. Köszönöm. I'm sure we'll uh, manage to find lots. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok érdekes kérdés hangzik majd el végül, de messze nem utolsó sorban. A Oli Rén biztos úr következik. Thank you, Sharon. Madam. Köszönöm, Sharon, vagy elnök asszony, ha úgy tetszik, tisztelt képviselők, nemzeti parlament és európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt nagy megtiszteltetés számomra, hogy ebben az aktuális vitában, a európai szemeszterről szóló vitában részt vehetek, és köszönettel tartozom az Econ szakbizottságnak, illetve Sharon Bowlesnak, hogy eh, napirendjükre tűzték ezt a valóban roppant aktuális témát, mind Matocsi miniszter úr, mind Jean-Claude Juncker felvázolta a véleményét az európai szemeszterrel kapcsolatban, a megerősített gazdasági irányítással kapcsolatban, illetve az Európaktummal kapcsolatban. Ezért én csak igen röviden egészíteném ki a véleményüket. Két napot töltöttünk együtt, nem két napot és éjszakát, ahogy azt általában szoktuk, hanem csak két napot tartottunk együtt az Euró csoport, illetve az ECOFIN keretein belül az úri emberekkel, és végig arról beszéltünk, hogy milyen gazdaság, politikai intézkedésekkel kell reagálnunk a recesszióra, illetve a válságra. Az európai szemeszterről Mielőtt bővebben szólnék, hadd mondjam el, hadd szóljak pár szót a gazdaságirányítás megerősítéséről, általánosságban szólva, illetve annak hátteréről, hogy miért láttunk neki mindennek, miért indultunk el ezen az úton. Az európai gazdaság közelmúlt beli fejleményei jól mutatták, hogy éppen itt az ideje megerősíteni a gazdasági kormányzást, a gazdasági irányítást, annak ellenére, hogy az euró bevezetésétől számított első tíz évben összességében sikertörténetről beszélhetünk, a pénzügyi válság bizonyos eh, rendszerszerű hiányosságokat hoztak a felszínre, és ezek a hiányosságok az országok, tagállamok által elkövetett eh, hibák, gazdaságpolitikai hibák, illetve eh, pénzügyi eh, felelőtlenség összességében illetve együtt alapjaiban ingatták meg az eurózóna stabilitását. A görög, az ír és egyéb országokban tapasztalt válságoknak a jellege részben eltér. Görögországban adó, fiskás válság, eh, Írországban inkább bankválságról beszéltünk, illetve mindkét esetben makrogazdasági és egyensúlytalanság, illetve a beli divergencia állt a válság hátterében. A logikus következtetés tehát az, hogy meg kell találnunk az eszközöket arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló válságok kialakulását a jövőben megelőzzük, és az Európai Unió gazdaság és adó politikai keretét megerősítsük. Lássuk most a hatos csomagot, a hat jogszabályalkotási javaslatból álló csomagot, a gazdasági irányítás témára vonatkozó csomagot, amely sarokköve a válságra adott válaszunknak. Mind a megelőző, mind a korrektív, tehát a preventív és a korrektív oldal megerősítésével támadunk, az a gazdasági felügyelet, illetve a gazdasági, makrogazdasági eh, egyensúlytalanság kiigazításával próbálunk ehm, javítani a helyzeten, illetve a nemzeti eh, fiskális keretek felülvizsgálatával felruházunk majd Európát, az Európai Uniót és az Eurózónát megfelelő eszközökkel, amelyek a fenntartható növekedés, illetve a munkahelyteremtés szempontjából nélkülözhetetlennek mondhatóak. Ezért örülök különösen annak, hogy a tanács ma megállapodott egy általános megközelítésről, amely majd megkönnyíti a tárgyalásokat remélhetőleg az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy a jogszabály alkotási folyamat, munka a nyári szünet előtt lezáruljon, és a munka lehetőleg ambiciózusabb kell, hogy legyen. Külön köszönettel tartozunk a magyar elnökségnek, akik igen termékeny és építő jellegű koordinációs feladatot végeztek a tanácsban soros elnökként. Amikor az Európai Bizottság felvázolt eredeti gondolatait, javaslatait a gazdasági irányítással kapcsolatban egy évvel ezelőtt, akkor igen komoly szkepszis és lengte ezt körül, és komoly ellenállásba is ütköztünk. Ma nem csak az Európai Parlament, hanem az uniós tagállamok is eh, magukévá teszik ennek a hatjogalkotási javaslatnak hanem is minden részletét, de az általános szellemét mindenképpen, és így remélhetőleg minél hamarabb lezáratjuk, vagy véghez vihetjük a gazdaságirányítás ezen történelminek eh, nevezhető reformját. Eredetileg évekkel ezelőtt a luxemburgi miniszterelnök Jean-Claude Juncker tett erre javaslatot, itt ül mellettem, Gratulálunk neki így utólag is. Valóban jövőben látó javaslat volt ez. És mostanra a szakpolitikai, illetve a gazdaságpolitikai koordináció szempontjából mindenki számára megvilágosodott, hogy mennyire pertinens ez. Az európai szemeszter kapcsolatban az Európai Bizottság mindvégig azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti parlamenteket a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni a preventív, azaz megelőző jellegű költségvetési felügyelet folyamatába. Az Európai Bizottságnak és akár a tanácsnak is végső soron olyan hatásköröket kívánunk, szeretnénk adni, amelyek kell a költségvetési folyamatokat figyelembe követhetik ami persze nem jelenti azt, hogy a nemzeti parlamentek mikéntjébe és hogyantjába érdemben beleszólnának. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy a gazdaságpolitikai, illetve költségvetési iránymutatások érvényesülését eh, figyelik meg, eh, azt, hogy ezek az elvek milyen mértékben épülnek be a nemzeti költségvetési tervekbe, ahogy az teljesen normális a bizottság elemez, a tanács pedig dönt, mielőtt a nemzeti költségvetés tervezeteket véglegesen elfogadnák a tagállamok, és fenntartaná ez a két intézmény magának azt a jogot, hogy ajánlásokat tegyen a kiigazító intézkedésekre. A parlamenti szuverenitás megsértésének tartják ezt néhányan. Jó magam, korábbi parlamenti, nemzeti, illetve európai parlamenti képviselőként pontosan tudatában vagyok annak, hogy a parlamentek eh, eh, fiskális eh, előjogai mennyire fontosak és kényesek. Mi nem a demokrácia elvét kívánjuk ezzel megsérteni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy a tagállamok ugyanazokat a szabályokat, amelyekről ők maguk döntöttek a paktumban, illetve a szerződésekben, saját maguk is teljes mértékben tisztában tartsák, hogy valóban ne fordulhasson az elő, hogy bort isznak és vizet prédikálnak. Az európai szemeszter kihatással lesz a jövőnkre. Az átfogó gazdaság politika keretében a fiskális konszolidáció, illetve a növekedés elősegítő és strukturális szerkezeti reformok, illetve Ezek a legfontosabb összetevői ennek, ahogy Jean-Claude elmondta, a jövő héten várható, hogy a, az Európai Tanács kulcsfontosságú szakpolitikai döntéseket hoz, politikai döntéseket hoz ettéren, és szakpolitikai iránymutatásokat ad ki az Európai Bizottság, illetve a tagállamok számára a tekintetben, hogy a gazdasági és fiskális politikai felügyelet hogyan alakulhat az elkövetkezendő években. Elnök asszony zárásképpen Engedjék meg, hogy még egy-két összefoglaló gondolattal éljek. A jelenlegi induló vagy folyó reformok, gazdasági irányítási reformok jól mutatják, hogy Európa igenis levonta a következtetéseket a válságból, megtanultuk a leckét, ha úgy tetszik, és most teljes eltökértséggel munkálkodunk Európa átalakításán, ugyanakkor a válságból való sikeres kilábalás eh, egyáltalán nem garantált, egyáltalán nem biztos, ezért nem szabad megengednünk azt, hogy a látszólag nyugodt pénzpiacok és a javuló gazdasági tendenciák lelassítsák a reformok menetét, hogyha bölcsen és eltökélten lépünk feletére, akkor megfordíthatjuk a dolgok alakulását, javunkra fordíthatjuk ezt a helyzetet, és biztosíthatjuk Európa, euró, az euró túlélését. A reform és a fellendülés éve lehet akkor 2011. Köszönöm. Very much. Um... Köszönjük Rénnek. Megmondom őszintén, hogy összesen két rózsaszín kártya érkezett eddig, ketten, most már hárman kértek eddig szót, remélem az ECON szakbizottság tagjai eh, kívánok hozzászólni, igen, csak hogy emelkednek a kezek. Először is a Cseh Köztársaság szenátusából Sefcsik úr, aki az uniós eh, bizottság, parlamenti bizottság elnöke. Nyugodtan jelentkezzenek, hogy még hozzászólni kívánnak, parancsoljon képviselő úr. Musím říct, že velice oceňuji, že máme možnost na... Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, nagyon értékelem azt, hogy lehetőséget nyújtanak számunkra, hogy egy ilyen kormányközi témáról beszéljünk itt az Európai Parlamentben. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget. Másrészt aggaszt az, hogy nagyon fontos intézkedésekről beszélünk, amelyet az Európai Tanács tíz napon belül fog elfogadni, azonban nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is fognak kinézni ezek az intézkedések. Oli Rén biztos úrhoz fordulván azt kérem, hogy körvonalazná ezeket az intézkedéseket, tisztázná-e azt, hogy miről is beszélnek majd az Európai Tanácsban. Nem szeretnék olyan miniszterelnök helyébe lenni, aki 11 órakor, éjszaka 11 órakor döntést kell, hogy hozzon, méghozzá éjfélig vagy hajnalig két óráig nagyon fontos kérdésekben végleges döntést kell hoznia. Véleményem szerint volt idő erre a vitára. Tudjuk, hogy nem most oldjuk meg a válságot, azért hozunk intézkedéseket, hogy egy jövőbeli válság kialakulását megakadályozzuk. A jelenlegi válság tulajdonképpen magától fog megoldódni. Erről a vitáról már, ezt a vitát már nagyon régóta folytatjuk, a nemzeti parlamentekben napi szinten folytatunk eszmecserét erről a kérdésről. Szeretnék tehát konkrét tumukat hallani az előttünk álló intézkedésekről, Szeretnénk meggyőződni arról, hogy a felelősségre vonás, a beszámoltathatóság az előttünk marad, hiszen választások előtt hatalmas ígéreteket hallunk, aztán azonban deficitekkel kell számolnunk elnök. Andrea Kátis úr következik Litvániából. Dėkoju, pirmininkė. Iš ties mane Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék kitérni egy-két aspektusra az elhangzottakból. Először is, ami az Európai Paktumot illeti, ez a paktum olyan intézkedésekkel foglalkozik, olyanokat fed le, amely már benne van a stabilitás és növekedési paktumban, a Lisszaboni szerződésben, illetve más dokumentumokban is, tehát itt átfedést tapasztalunk bizonyos mértékben. Miért volt erre szükség? Nincs semmilyen hozzáadott érték ebben, hiszen azok az országok, amelyek benne vannak az Eurózónában, illetve akik ezen kívül vannak, teljesen különböző helyzetben találják magukat. Azok, akik nem képezik részét az Eurózónának, különböző valutával rendelkeznek, különböző monetáris és bankrendszerrel, például Litvániában van egy úgynevezett valuta board, ami teljesen másképp néz ki, mint Lengyelországban. Elképzelhető, hogy Lengyelországban leértékelik a nemzeti valutát, Litvániában ez nem valósulhat meg. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyok a különbségek az országok között. Az Európai Paktum nem nehezíti -e meg az eurozónához való csatlakozást bizonyos országok számára, hiszen ez aggodalomra ad okot. Vannak még egyéb kérdések is, amelyekkel szembe kell néznünk. Például az ECOFIN tanácsot illetően. Az ex ante ellenőrzés például a költségvetés területén az ex post, tehát az utólagos ellenőrzés is legalább olyan fontos számunkra, a nemzeti parlamentek számára tudni szeretnénk azt, hogy a nemzeti parlamentek nem csak ex ante, hanem ex post, tehát nem csak előzetes, hanem utólagos ellenőrzést is végeznek. Ez is hozzátartozik a feladataikhoz hiszen ezáltal láthatjuk, hogy mennyiben sikerült a kötelezettségvállalásokat teljesítenünk. Köszönöm. A biztos úr korábban már rám nézett, hiszen a paktumra vonatkozóan kaptunk kérdést, arra vonatkozóan, hogy mi van ebben a paktumban. Most pedig azt hallottuk, hogy ez átfedésben áll más kérdésekkel. E, tehát lehet, hogy most rögtön esetleg ezekre a kérdésekre választ is kaphatnánk, tehát nem kell rögtön begyűjteni az összes kérdést. Oli, a paktumra vonatkozó kérdésre szeretnél-e választ adni? Actually, I was Köszönöm. Arra lettem volna kíváncsi, hogy hol ül a hozzászóló, ezért fordultam kétségbe esett arccal önfelé, elnök asszony. Jean-Claude Juncker az eurócsoport vezetőjeként talán a legilletékesebb erre válaszolni, hiszen még csak az eurózóna csúcson került ennek elfogadására, ő ott ült, mikor meghozták a döntéseket. De ami az Európai Tanács jövő heti ülésével kapcsolatos várakozásokat illeti, nos, az Európai Tanácsnak döntéseket kell hoznia minden fronton, arra vonatkozóan, hogy a fiskális konszolidáció intenzívebbé válhasson, ez ugyanis a stabilitási és növekedési paktummal végrehajtását érinti. Nagyon komoly döntéseket kell hozni, a, kellett hozni az elmúlt napokban. Görögországban például, és más országok is ilyen döntések előtt állnak. Emellett az állandó európai stabilitási mechanizmus, illetve átmeneti európai pénzügyi stabilizációs eszköz létrehozása előtt állunk. Eh, ezzel kapcsolatban is komoly döntéseket várok, illetve a jogalkotási csomag, a gazdasági irányítási jogalkotási csomag támogatását várom a tanács csúcstól, a tavaszi csúcstól, illetve amennyiben szükséges a bankok pénzügyi intézetek szerkezetváltása és rekapitalizációja, újra tőkésítése vonatkozó döntéseket is várunk. Nos, a válság jelenlegi állása szerint minden fronton döntéseket kell hoznunk. A válság még nem múlt el, természeténél fogva állam adósági válságról beszélünk, máshol banki válságról, bankágazat válságáról, hogyha parlamenti képviselőként a gazdaságot, az európai gazdaságot vizsgálják, akkor láthatják, hogy az európai gazdaság összességében a felendülés beindult a reálgazdaságban. Ugyanakkor ez a felendülés a, amely a foglalkoztatást is kezdi javítani, a foglalkoztatási rátát is kezdi eh, növelni. Nos, ezt még mindig fenyegetik veszélyek, külső veszélyek. Nos, ilyen döntésekre számítok a jövő heti Európai Tanácsülésen. Jean-Claude. Akkor most áttérnék Jean-Claude-ra, aki talán az ECOFIN-ben elért ö, fejleményekről is beszámolna péntek este, szombat reggel környékén. Talán a pénzügyminiszterek további részleteket is hozzáfűzenek ahhoz, amit a mm, kormányfők elértek. Igen, tisztelt el, elnök asszony, szeretnék választ adni Litván kollégán kérdésére, elmondani neki, hogy igen, az euró paktum, vagy versenyképességi paktum, hogy ezt három héttel ezelőtt neveztük, nincsen, nem, nem, nem képvisel semmilyen hozzáadott értéket. A tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy az ilyen viták néha úgy alakulnak ki, mint a nagy hullámok, amelyek végig söpörnek az európai partokon, és hát miért alakulnak ki hullámok? Ha hullámok miért vernek hullámokat? Nos, azért, mert itt van a növekedés és stabilitási paktum, ott vannak a nagy gazdasági irányvonalak, a integrált iránymutatások, a foglalkoztatás területén az iránymutatások, illetve az eurócsoportban mindig foglalkozunk a különböző tagállamok helyzetével, illetve az országonkénti javaslatokkal az eurozónán belül, annak érdekében, hogy megfelelően igazítsák politikájukat. Tehát az Európaktum miért született meg? Nos, volt, van erre egy magyarázat, amelyet nem mondtam el. Egy másik magyarázat az az, hogy egy lépésbe kellett összefésülni, összefogni azokat a, az irányítási elemeket, amelyeket kialakítottunk. Ez az Európaktum. A kormányok, az állam és kormányfők ö, kontrollálni kívánják a különböző nemzeti politikákat a reform területén, és a pénzügyi miniszterek felelőssége ez az, az ellenőrzés, illetve a kölcsönös egymás ellenőrzése, egymásra gyakorolt nyomás. Nem nyilvánvaló az, hogy ez működni fog. Hogyha az eurozóna 17 államfője, illetve a 27 tagállam vezetője részleteiben megbeszélik az különböző ország specifikumokat, és összevetik a megoldásokat a különböző nemzeti parlamentekben, összevetik, hogy milyen megoldásokat alakítottak ki, megnézik a különböző reformok tartalmát, gondolok itt a bérekre, a nyugdíjra, illetve mondjuk a szolgáltatási ágazat reformjaira, akkor azt hiszem, hogy nagyon széles horizontot fednek le ezzel. Merkel asszony tól nagyon sok mindent hallottunk, igazából hivatalos anyagot nem láttam Sárközi, illetve Merkel úr tól nem született egy ilyen közös anyag. Két országban, Belgiumban és Luxemburgban re van egy indexációs rendszer. Amikor beszéltünk különböző kollégákkal, akkor azt mondtam, magyarázzák meg a belga és a luxemburgi rendszer közötti különbséget. Hát nem tudtak erre magyarázatot adni, nem tudták, hogy különbözik ez a két rendszer. Nem kritika ez, de vannak olyan miniszterelnökök, akik nem tudták, hogy saját országaikban, bizonyos ágazatban vannak indexációs mechanizmusok. Tehát, hogyha egy miniszterelnök nem tudja, hogy a szociális partnerekkel folytatott vitában a részletek mire vonatkoznak, ez ez normális, hiszen ez túllép bizonyos hatáskörökön. Az állam és kormányfők saját maguk szeretnék elvégezni ezt a munkát, akkor az Európaktum ö, halva született paktum lenne. Értelmetlen paktum lenne. Önök akik mindent tudnak, mindent ismernek, tudják-e, hogy 2005. júniusában egy európai ö, fiatalsági paktumot hoztunk létre. Tudom, én ezt tudom, mert akkor ott voltam a tanácsban, az elnökségben, hiszen ez egy történelmi pillanat, és ezért emlékszem rá, egyetlen vagyok, aki emlékszik arra, hatalmas dobveréssel és francia támogatással egy ilyen paktumot, egy fiatalsági paktumot hoztunk létre. Hogyha a miniszterelnökök ezt saját maguk, tehát egy ilyen európaktumot saját maguk szeretnének végrehajtani. Fontos, hogy a bizottság elvégezze ebben saját házi feladatát, illetve a tanács különböző formátumai, az ECOFIN, illetve a különböző testületek mind elvégezzék feladataikat, és ez természetesen az Európai Parlamentet is érinti, és bizonyos mértékben a nemzeti parlamenteket is érinteni fogja. Tehát igen, nincs hozzáadott érték, illetve a módszerek pontosítására kerül sor, hiszen különböző módszerek közül kell válaszol, választani, és ezen kívül azt mondhatjuk, hogy ez az eurózóna ügye meggyőződésem, hogy azok az országok, akik közös valutával rendelkeznek, szorosabban kell, hogy együttműködjenek, mint a 27 tagor, tagállam de ez nem azt jelenti, hogy új árkot kell verni a tagállamok közé, az eurózóna, illetve az eurózónán kívüli országok közé. Nem szabad új falat húzni eh, Európa két része közé, akik már elfogadták a közös valutát, és akik még nem eh, vezették be a közös valutát. Tehát nem szabad ilyen eh, szakadékot építeni, és ezért a litván, lengyel és más barátok barátaink azt kérték, hogy a 17-ek ne dolgozzanak külön és egyedül, hanem azok az országok, akik csatlakozni kívánnak hozzájuk, azok ezt megtehessék. Ott van a stabilitási mechanizmus, és ott Olival ugye vezető szerepet töltünk be. Ami az Európaktumot illeti, semmilyen olyan intézkedés nem fog hozni, nem fog bevezetni, amely további terhet, további akadályt gördít az eurozónához csatlakozni kívánó országok útjába. Tehát szerintem ez egy pozitívum. Ez nem, az eurozóna nem egy zárt klub. Azok az országok, amelyek a csatlakozási kritériumoknak eleget tesznek, csatlakozhatnak, és minden tagállam aki teljesíti a kritériumokat, csatlakozzon, csatlakoznia kell az eurozónához. Tehát ez nem igen-nem kérdése, hanem akik megfelelnek a kritériumoknak, azoknak az országoknak be kell vezetniük a közös valutát. Tudom, hogy a svédek kicsit másképp gondolkodnak erről, de de mindenképpen ezt ki akartam emelni. Ami az európai szemesztert illeti a gazdasági politikákat európai szinten koordinálni kell, ex ante módon, a ellenőrzés, a nemzeti ellenőrzés, az utólagos ellenőrzés természetesen a nemzeti parlamentek hatáskörébe marad, ugyanúgy, mint a költségvetési kérdések és itt az Európai Parlamentben szabadon kell, hogy vitázunk, eszmecserét folytatni a reform különböző elemeiről, a struktúrális reform különböző elemeiről. De igen, hozzáadott érték nincs benne. Thank you very much. Well... Köszönjük. Azt hiszem, hogy ezzel még élénkebbé válhat a vita. Sharon azt. Sharon. Fetett egy kérdést a múlt pénteki tanácsa kapcsolatban? Uh, Tegnap az Eurócsoport összeült azért, hogy a nyitott kérdésekről beszéljünk. Látni kell, hogy uh, a 17 ország uh, hatalmas lépéseket tett és eldöntöttük azt, hogy a stabilitási mechanizmus, amely júniusban lép majd életbe, 2013-ban 500 milliárd euróra fog rugni. Ami azonban az eurózóna államfőinek ülését illeti, nem beszéltünk részletekről, csak kivéve Görögországról, ahol megegyeztünk abban, hogy mintegy 100 százalék ponttal csökkenteni kell, illetve hétes-fél évre csökkentettük itt a határidőt, azonban a struktúráról nem beszéltünk, a mechanizmusról sem beszéltünk, illetve nem beszéltünk a különböző árképzési részletekről, az európai stabilitási mechanizmusról, nem beszéltünk a kormányzási szabályokról, a stabilitási mechanizmust illetően. Tehát, ami az eurócsoportot illeti, nagy előrelépés ebben a tekintetben nem történt, már ami a mechanizmus tőkének struktúráját illeti itt még mindig nagyok a különbözőségek. A jövő hétre, hétfőre újra összehívtam ezt a csoportot, és ezen az ülésen részt, vesznek, részt vesz majd a 27 tagállam, és a magyar pénzügyminiszter fogja vezetni ezt az ülést. De ha úgy tetszik, ez egy külön ülés, nem az Európai Unióról van szó, hanem az, a 27 tagállam képviselői fognak összeülni, és egy kormányközi mechanizmusról fognak vitázni a szerződésen kívül. Tehát akik szeretnének, vannak olyan kollégák, akik szeretnének egy ilyen európai mechanizmus, vannak olyanok, amelyek kormányközi megközelítést szeretnének látni, tehát szükség van egy következő ilyen ülésre, jövő hét hétfőn kerül erre sor. Így megállapodhatunk a még nyitott kérdésekben, és előkészülhetünk 24, március 24-ére, 25-ére, hogy a tanács sikeres lehessen. Szerintem rendkívül fontos, hogy közös választ adjunk a hitelválságra a következő hét végéig, és Mindenképpen meg kell felelnünk az elvárásoknak, a pénzügyi piacok horizontjának, illetve elvárásainak, ami pedig az eurót illeti, mindig egy lépésre le vagyunk maradva. A pénzügyi piacok azt mutatják, hogyha éberebbek lennénk, hogyha kicsit nagyobb lenne a képzelőerőnk, gyorsabbak lennénk, akkor megelőzhetnénk a pénzügyi piacokat. De addig, amíg lemaradunk, amíg kullogunk utána, addig, addig büntetésekkel kell számolnunk. Uh, Köszönjük. Egy kicsit belolvastál a beszédeimbe? Felmerül bennem. Na végre egyre többen kérnek szót. Elsőként az Európai Parlament képviselőivel kezdem a beérkezés sorrendjében. Nikolás Suntes. Köszönöm, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy a mai előadóink megpróbáltak röviden tisztázni dolgokat, de attól tartok, hogy még bonyolultabbak a dolgok, mint előtte voltak. A közvélemény nem lát tisztán. A gazdaságirányítás, európai szemeszter, a versenyképességi paktum. Mindezek a dolgok, illetve az Európaktum egymás hegyén, hátán össze-vissza állnak az emberek fejében, és úgy vélem, hogy alapvetően itt egy hatalmi harcról van szó, a különböző testületek és intézmények között, a tanács, a parlament, a nemzeti parlamentek, mind próbálnak minél többet elérni, vannak akik eh, szavát eh, meghalljuk, vannak akiket, eh, vannak akik kimaradnak. Az Európaktum például azt jelenti, hogy a hátsó kisajtón módosítjuk a szerződést anélkül, hogy a közvélemény jóváhagyását kérnénk ehhez? Tehát kiskapuzásról van szó. Eh, a megszorító intézkedések, illetve a pénzügyi szigor tekintetében azt hiszem, hogy a nagy problémákat együtt tudjuk csak megoldani, például a munkanélküliség növekedésével szembenézni. Ennek eddig nem látom sok bizonyítékát nyomát. Németország származik ez az új javaslat, a német modell tűnik eddig eh, követendő példának. Van valaki, aki valóban úgy gondolja, hogy Európa problémáit így kell megoldani, azt hiszem, hogy ennyi kérdés elég is lesz egyszer. Thank you very much. And... Köszönjük Ausztriából. Stumol úr következik. Oh, right, yes. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Azt hiszem, mindannyian nagyon örülünk ennek az Európaktumnak, és nyilván Hálásnak kell lennünk mindazoknak, akik dolgoztak ezen a paktumon. Nyilvánvalóan ez a paktum messze van attól, amit a médiából hallhattunk, és a legkisebb közös nevezőt képviseli, és nem azt, amit Merkel és Sárközi eredetileg eltervezett. Sok tagállamban kommunikációs problémával szembesülünk az állampolgárokkal szemben, kommunikációs problémával, de ők végül is azok, akik megválasztanak bennünket. Elég nehéz a dolgunk már azzal is, hogy elmagyarázzuk az állampolgároknak, hogy nem az euró válságáról van szó, hanem bizonyos euróvezetbeli országok válságáról van szó. Hiszen ők az egyes mentőcsomagokról olvasnak csupán az újságokban. Nehéz elmagyarázni nekik, hogy az euró stabil, és bizonyos országok válságáról van szó. Itt vannak a Maastrichti kritériumok, a Lisszaboni, strat, a Lisszaboni szerződés, a stabilitási növekedési paktum, most itt van újonnan ez az Európaktum. Ezt követően hogyan értetjük meg az állampolgárokkal azt, hogy az, amit most sikerült létrehozni, miért lesz sikeresebb, mint az eddigiek? Azon túlmenően, hogy azt mondhatjuk, hogy ugye a remény hal meg utoljára take another one now. Szenjük, Még egy kérdés, mielőtt a válaszokat meghallgatjuk. Görögországból Papandreou asszony ismét. Vesző Papandreou. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Köszönöm, elnök asszony, az újabb lehetőséget. Először is az előadóinknak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen típusú eszmecserékre sor kerülhet a nemzeti parlamenti képviselők, illetve az uniós intézmények vezetői között. Ez mindenkinek jó, mindenkinek az érdeke. Hiszen így tudjuk csak biztosítani azt, hogy megfelelő mértékű érdeklődést tanúsítanak az emberek a témák iránt, és azt is, hogy nem távolodnak el túlzottan az európai intézmények a polgároktól, főként olyan időkben, amikor egyre nagyobb bürokráciának vannak kitéve az emberek. Az emberek árkus szemmel figyelik a történéseket, és nem mindig tetszik nekik, ami Brüsszelben történik. Hál' Istennek most már egy koherens gazdaságirányítási keret van kialakulóban. Ebben a kontextusban a koordináció elengedhetetlen. Az én benyomásom, remélem mások is egyetértenek ezzel, az az, hogy ez túl kevés és túl későn érkezett. A megszülető döntéseknek nincs kellő súlya, és nem hozzák meg a várt eredményeket a közelmúltban hozott a tanács e, döntéseket. Nem tudom, hogy ez megoldhatja, megoldja-e majd e, Európa problémáit, Görögország problémáiról már nem is beszélve. Attól tartok, hogy újabb és újabb döntésekre lesz majd szükség. Ez nem jelenti azt, hogy végső megoldások léteznének az eurózóna vagy az Európai Unió által megért problémákra. A költségvetési szigor minden esetre mindenképpen segíthet, a pénzügyi szigor az jónak, jó megoldásnak tűnik a jövőre nézve, de elég lesz-e ez, merül fel bennem a kérdés, csak költségvetési, csak pénzügyi jellegű az a probléma, amivel szembe kell néznünk. Attól tartok, hogy az egész bankrendszer alapjaiban ingott meg. Gondolkodunk-e olyan eh, reformokon, amely az egész banki ágazatot, illetve a helyezéseket, az egész pénzügyi rendszert alakítani át. Talán önök is emlékeznek, hogy 2010-ben a hedge fundok eh, soha nem látott eh, prémiumokat fizettek eh, ki. Európa és a világ többi része nem hozta meg a kívánt intézkedéseket eh, annak érdekében, hogy a pénzügyi piac ezen sötét eh, sarkait is megfelelően ellenőrzés alá vonjuk. Most pedig azt halljuk, egyre gyakrabban, hogy a növekedési és stabilitási paktum az Európa 2020-as stratégia része. Nyilván el kell fogadnunk azt, hogy a Lisszaboni stratégia fiaskó volt, nem hoztam meg a kívánt és várt eredményeket. Valóban képesek leszünk majd arra, hogy Indiával, Kínával, az arab világgal versenyre kelljünk, jelenlegi állapotunkban? Gondolt-e bárki arra, hogy milyen válaszokat adhatunk a legfrissebb globális eseményekre, próbáljuk az adósságot és a hiányt csökkenteni, de a kutatás és fejlesztésben hogy fogunk egyre kevesebb pénzből vezetővé válni? Az utána következő generációk mit fognak tőlünk örökölni? Kevesebb hiányt, kevesebb eh, adósságot? Marad-e még számukra örökölhető egészségügyi ellátórendszer? Marad-e még számukra eh, egy eh, vállalható oktatási rendszer? Csökkentéssel nem érhető el minden eredmény. Köszönöm. Hey, one more from... Az Európai Parlamentből Astrid Luling következik. Oui, euh, merci, euh, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretnék köszönetet mondani Juncker úrnak azért, hogy az euró paktumot relativizálta. Én naív módon ugyanis azt gondoltam, hogy amit hatos csomagnak nevezünk, a bizottság hatos javaslata a gazdasági kormányzás erősítésére és a költségvetési fegyelem szigorítására. Nos, én azt gondoltam, hogy ezekre a javaslatokra kellene összpontosítanunk. És ezt kellene elfogadni az együttdöntés során. Négy javaslat esetében a hatból. Tehát én naív módon azt gondoltam, hogy ez áll a fáradozásaink középpontjában, és a tanács fáradozásainak középpontjában is. Most pedig itt van ez a hírhet Európaktum, már nem is tudom, hogy hová is forduljak, hiszen az, amit, ami számunkra a legfontosabb, az a bizottság javaslata, illetve a bizottság javaslatai, és nekünk parlamentnek valamilyen módon hozzá kellene járulnunk ahhoz, hogy a javaslatok esetében valamilyen módon mege- megállapodjunk. Nyilván még eszmét fogunk cserélni erről, de most nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak szépen, diplomatikus módon, egy kicsit nehéz a helyzetem. Most mégis el kell mondanom, hogy egy kicsit meglep az, hogyha látom, hogyan alakulnak a dolgok. Szeretnék azonban feltenni néhány kérdést ezen, ezen túlmenően. Ma délelőtt Lagarde asszony és Schäuble úrral volt szerencsénk találkozni. Schäuble úr már közölte velünk, hogy milyen hatalmas erőfeszítéseket tesz majd Németország, milliárdos, több milliárdos összegeket emlegetett, amelyek majd az új európai stabilitási mechanizmusba folynak be. Valóban úgy van, hogy az a rész, amelyet tőkeként befizetnek ebbe a paktumba, és ha jól értettem, ez az egész még azért némileg képlékeny, ezek tényleg azok az eurómilliárdok, amelyeket a tagállamok közvetlenül befizetnek? Én azt mondtam, nos, ez nem is kell egyáltalán befizetniük, és ő nem örült az én közbeszólásomnak. Feltette a kérdést, hogy vajon ő volt-e ott, vagy én voltam ott az ECOFIN tanácsban. Nos, talán szólhatna egy pár szót arról, hogy itt mi is a helyzet, és hogy az egyes tagállamok milyen arányban járulnak majd hozzá a tőke esetében, amelyet a stabilitási mechanizmus számára rendelkezésre kívánunk bocsátani. Lagarde asszony gratulált nekünk az Európai Parlament állásfoglalásához, ami a pénzügyi tranzakciós adókat illeti. Tudják, hogy az Európai Parlament többsége elfogadta ezt a javaslatot, azonban nem csupán az euróövezetről beszéltünk, és Legárd asszony ma délelőtt nekünk azt mondta, hogy fontolgatják, hogy egy ilyen tranzakciós adót esetleg csak az euróövezetben vezetnek majd be. Nem tudom, hogy Cameron úrnak mennyi engedményt akarunk még itt tenni, de talán majd erre is válaszol. Aztán egy utolsó kérdés az euró kötvényekkel kapcsolatosan. Erről alig-alig esik szó, a németek nem is akarnak hallani erről az egészről, de az euró kötvényekkel kapcsolatos eszmecsere már-már vallási háborúvel növi ki magát itt Európában. A szakbizottságon belül azonban előbb-utóbb valamilyen álláspontot el kell fogadnunk. Itt van a csomag a gazdasági kormányzásra kapcsolatosan, amelyet majd el kell fogadni. És ezt az eszközt nem csak arra kellene felhasználni, hogy az adósságot egy kedvezőbb kamatlábbal lehessen finanszírozni, hiszen mindenki tudja, hogy egy bizonyos időpont mostantól kezdve az eurókötvények mégiscsak szükségesek lesznek, és mégiscsak ehhez az eszközhöz kell nyúlnunk. Rén úr, esetleg el tudná mondani nekünk, hogy melyek a szükséges követelmények ahhoz, melyek az előfeltételek ahhoz, hogy valamilyen módon ezzel az eszközzel is élni tudjunk, és hogy ebből milyen előnyök adódnának. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ideje válaszokat adni. Először a miniszter úrnak adnám meg a szót. Nem hiszem, hogy mindenkinek minden kérdésre érdemben válaszolnia kellene, de remélhetőleg a végére hármuk közül valaki mindegyik kérdést megválaszol. Um... Köszönöm, Sharon, valóban ez a helyzet. Először is. That, uh, that I 100% agree with our... Hogy e teljes mértékben egyetértek az osztrák kollégával, mi szerint ez nem az euróválsággal, hanem egyes zóna beli országok gazdasági válságáról kell beszélnünk. Bizonyos mértékben problémáink pont a sikerünkben problémáink gyökere pontosan a sikerünkben keresendő. Az elmúlt tíz évben az euró valóban óriási siker volt. 99-ben vezettük be az eurót, egyre erősebbé vált, ahogy belelendültünk, és aztán egyszer csak a semmiből egy globális pénzügyi válság csapott le ránk. Um, the culprit, the real culprit. Tehát a valád, valódi bűnös az nem más, mint az euró sikere. mivel nincsen homogén európai gazdasági és pénzügyi rendszer a közös fizetőeszköz eh, mögött az eurozóna országai van a helyzet, igencsak különböző. Ez az oka annak, hogy nekünk, európai politikusoknak, közgazdászoknak, minisztereknek <clears throat> meg kell próbálnunk összeállítani egy átfogó választ az összes ilyen kihívásra, amikor a szerződés módosítására kérdeztek rá, nos ez az átfogó válasz részét képezi. A gazdaságirányítási csomag, a hat jogalkotási javaslat megint csak részét képezi az átfogó válaszunknak. Az európai szemeszter, ami mégiscsak a mai összejövetelünk egyik legfontosabb témája. Az európai szemeszter nem más, mint egy eljárás arra, hogy erősebb és sikeresebb gazdaságpolitikai koordinációt végezhessünk az unión belül, és így megint csak az átfogó válaszunk része. Of uh, the Europe Act and also in terms az Aktum, illetve a versenyképességi paktum esetében megint csak mit mondhatok, része az átfogó válaszunknak. Része ennek a csomagnak. Vannak más elemek is. A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelet, megint csak részét képezi az átfogó válaszunknak. Összességében tehát, elnök asszony, kedves Sharon, ha szólíthatom így, azt próbálom itt elmondani, hogy az igazi okozója a jelenlegi problémáinknak nem más, mint az elmúlt 12 év óriási sikere, az egységes európai fizetőeszköz óriási sikere, és végezetül éppen ezért integráltabb európai gazdaságot, gazdaság és pénzügyi rendszert kell építenünk az euró mögé. Így tehát egyre integráltabbá válunk majd, gazdaságpolitikai koordináció kérdése ez, de hát apró lépésenként lehet ezt elérni. Lehet, hogy egy pár évben még beletelik, mire ezt megvalósítjuk, és fenntarthatóvá tesszük ezt az integrált európai gazdaságot, de hát reméljük a legjobbakat. Köszönjük! Köszönjük, miniszter úr, az tisztes része feleit irányodva eh, Rá célzódott. Jean-Claude, kívánsz ezekre reagálni? Hangzik el a költői kérdés. Szeretnék először is eh, válaszolni a feltett kérdésekre, és szeretném elmondani azt, hogy egyébként Oli is megválaszol majd néhány kérdést, majd felosztjuk, hogy ki mely kérdésre válaszol. Oli, azt hiszem, mondanod kéne valamit a pénzügyi szabályozás egészében kapcsolatban, hiszen elhangzott az, hogy semmit nem tettünk ezen a téren ha jól értettem, vagy legalábbis nem eleget, és mivel itt részben igaza volt a felszólalónak, szeretném, hogyha a bizottság erre válaszolna, noha ez nem a bizottság hibája. Aztán a görög kollégának a következőt szeretném válaszolni. Az Európaktumról az egyes kormányok döntöttek közösen. Ez egy olyan paktum, amely az euróvezet kormányait kötelezi, és talán másokat is kötelez, akik esetleg csatlakozni kívánnak hozzá. A kormányok, akik megegyeztek ebben a paktumban, őket nem, a nemzeti parlamentek ellenőrzik. Nem tudom, hogy máshogy tesz, hogy van, de nálunk ez a következőképpen működik. Mielőtt részt vennének a 17 állam és kormányfő találkozóján, részt veszek, a parlamentnek először számot kell adnom arról, hogy Brüsszelben miért is állok ki az Európaktum kapcsán. És az Európaktum megvalósítása pedig úgy néz ki, hogy a nemzeti reformprogramokkal azt összhangba kell hozni, és az luxemburgi parlament behívta a gazdaságpolitikával foglalkozó kollégámat, és neki el kellett mondani, hogy milyen célokat szeretne megfogalmazni a Nemzeti Reformprogramban. Áprilisban, amikor aztán eh, március végén már sor került a csúcs találkozós csúcs találkozóra lesz egy további ülés a parlamentben, ahol a kormánynak szintén be kell számolni arról, hogy eh, mit tett vagy nem tett Brüsszelben, vagy miről egyezett meg. És hogyha a luxemburgi parlament nem ért egyet azzal, amit a kormány megtett, akkor ugyan nem utasítjuk el az Európaktumot, de a kormányt akkor esetleg hazaküldjük. Így működik a demokrácia. A kormány tehát felelőssége tartozik és elszámoltatható a parlament felé. Ennek a logikus következménye a következő. Az Európaktumot nagyon sok pozitív jellemzővel írtam le, de a negatívumokat is említettem. Ez nem jár szükségszerűen szerződésmódosítással. Az európai stabilitási mechanizmust létrehozzuk majd a szerződés módosítása után. További módosításról azonban nem lesz szó, hiszen minden olyan elem, amelyet az Európaktum érint, és amelyet egyébként már a Lisszaboni agenda is érintett, Mindezek olyan dolgok, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Mi Európában koordinálunk egymással, európai célokat határozunk meg, és utána megnézzük, hogy milyen nemzeti intézkedésekkel akarjuk megvalósítani ezeket a célokat. Az Európaktumban említett elemek kivétel nélkül az Európai Tanács 1997. decemberi nyilatkozatában is megtalálhatóak, azzal a céllal, hogy a gazdaságpolitikát erősíteni kell. Megállapítottuk azt, hogy Lisszabon, és erre mindenképpen emlékeznek, gondolom, Nos, már 2011-et írunk, írunk, és Lisszabonban azt mondtuk, hogy 2010-ig Európa lesz majd világszerte a legversenyképesebb gazdaság. A Lisszaboni kitűzéseket mindenki megtapsolta, mindenki egyetértett velük, de ezek csak szavak voltak. A Lisszabont követő különböző reformokat, amelyekre szükség lett volna, ezeket nem hajtották végre. Voltak ugyan reformok, de nem hajtották végre az összes szükséges reformot, mert nem volt egy megfelelő értékelés, és nem volt egy olyan intézmény vagy grémium, amely folyamatosan, rendszeresen ellenőrizte volna a megvalósítását ezeknek a reformoknak. Most ez az Európaktum tulajdonképpen egy kézikönyv a módszerekre vonatkozóan. Azt szeretnénk, hogyha az állam és kormányfők most maguk ellenőriznék azt, hogy az Európaktum megvalósuljon, és elmondtam, hogy egyedül erre ugyan nem képesek, de szemben a múlttal most létezik tehát egy új módszer. A kormányok kölcsönösen szemmel tartják majd egymást, és ez természetesen esetleg majd több nem tetszést vált ki, mint régebben. Éppen ezért mondom azt, hogy nem akarjuk azt, hogy minden ország egy kis Németországgá váljon. Nekem más hazafias ambícióim vannak őszintén szólva, és egy nagy hercegség nyilván nem is törhet ilyen babérokra, de mi nem erre törekszünk. Mi, mint nagyhercegség nem szeretnénk a régióvá degradálódni ebben az értelemben. Szeretném elmondani, hogy a luxemburgi nagyhercegségben egyébként könnyebb kormányozni, mert kisebb, kevesebb számú tartomány található itt. Örülök, hogy Luxemburg a maga 12 kantonjával nem választ havonta új kormányt az egyes kantonokban. Ez csak zavargásokhoz, problémákhoz vezetne. Tehát mi nem leszünk egy kisebb fajta Németország, de nagyon fontos, hogy egyetlen egy Európává nőjünk össze, ugyanazokat a célokat kell követnünk, de ez nem lesz megvalósítható azáltal, hogy valaki átveszi az irányítást, nem lesz megvalósítható német vagy brit vezényléssel, úgymond. Amit Európában elfelejtettünk, az az, hogy hogyan tudunk együttműködni magas szinten, és örömmel, hogyha meghallgatom a vitákat az eurócsoporton belül és másút, akkor tulajdonképpen azt látom, hogy Európa fogalma, mint olyan, gyakorlatilag nagyon kevés alkalommal hangzik el, igaz ez rám is egyébként, én sem vagyok jobb, mint a többiek, de amikor az üléseket vezetem, akkor először is meghallgatom, hogy mit mondanak az emberek, és hagyom őket szó, szóhoz jutni, Mindenki elmondja, hogy ezért vagy azért nem tud előre mozdulni, mert nemzeti szinten vannak problémák. Nos, hogyha mindig így járunk el, ha mindig a nemzeti problémákat tartjuk szem előtt, akkor nem tudjuk megoldani az európai problémákat. Újra meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan tudunk szimpátiával egymás felé fordulni, hogy hogyan tudjuk legalább ezt a minimális szintű Európát megvalósítani, hiszen ez a közös cél. Itt nem csupán a nemzetállamokról van szó. Ez az igazság. Oli? Válaszolnál esetleg Luling asszony kérdésére az 500 milliárd kapcsán, vagy tegyem én ezt, ha már egyébként is az enyém a szó? Oli elnökletével arról is beszélnünk kell, hogy hogyan tudjuk ezt az 500 milliárdot felvenni. Különböző lehetőségek vannak erre. A 17-ek tanácsa, és ez ugye nem volt újdonság, azt mondta, hogy itt egyrészt befizetett tőkéről kell beszélni, tehát befizetett tőkéről lesz szó, és különböző közességvállalásokról, illetve egyéb eszközökről. A nagyon fontos, hogy a tőké, tőke esetében megállapodjunk abban, hogy hogyan tudunk előre jutni. Az európai mechanizmusnak valós hitellehetőséget kell biztosítani. Ennek az 500 milliárdnak rendelkezésre kell állnia. Hétfőn beszélni fogunk arról, hogy med, mikorra fognak rendelkezésre állni ezek az összegek, és hogy honnan származnak majd. 440 milliárd volt egyébként az eredetileg előirányzott összeg, most a különböző kezességek miatt most ismét 250 milliárdról beszéltünk, ezt valahogy növelni kell, hogy elérjük a 440 milliárdot, és ez valószínűleg így fog majd megoldásra találni. Noha egyesek azt mondják, hogy ennek a befizetett tőkének kellene képeznie az egyik részét, és nem a tripla A minősítéssel. Ez tehát olyasmi, amit még vizsgálunk. Azt gondolom, hogy a Schäuble úrral folytatott eszmecseréje következőképpen is látható. Lüling asszony, mindig azt kell mondania magának, hogy ha az ember egy kicsit elveszíti az orientációt az életben, akkor mindig a saját miniszterelnökhez kell fordulni, és az majd megnyugtató választ ad minden kérdésre. Az egyes összegek, amelyeket az európai stabilitási mechanizmusba utalnak az egyes tagállamok, az Eurostat által meghozandó döntés alapján, tehát függetlenül a bizottságtól, történik mindez, hiszen fel kell tenni a kérdést, hogy ez beleszámítódik-e az államadóságba, vagy sem. Hogyha ez a stabilitási mechanizmus nemzetközi szervezetként szemlélhető, függetlenként az EU-tól, de mégis az Európai Unió tagállamai által létrehozott intézményként, akkor megmutatkozhat, hogy ez a stabilitási mechanizmust igen nagy önállósággal is rendelkezhet, ez esetben pedig ezek az összegek nem képezik majd az államadóság részét, hanem levonhatók. Ami pedig a német belső költségvetést illeti, ott a deficithez, tehát a költségvetési hiányhoz hozzászámítják, de az államadósághoz nem. Németországban tehát úgy néz ki a helyzet, hogy az éves költségvetési hiányhoz hozzá számítják majd ezt az összeget, és ez az a válasz, amely Csobble úrnak meg kellett volna adnia önnek. Ezt kellett volna válaszolnia. Oli, do you want to add anything further to that? Olinak van valami hozzáfűzni valója ehhez? Necessarily. Uh, I think um, uh, Jean-Claude Juncker is uh, Jean-Claude Juncker nagyon jól tud mazsolázni, hiszen a a legvonzóbb kérdéseket kimazsolázta, és a legkényesebbeket meghagyta nekem. No question, please go ahead. Válaszoljak még? You always, másokra? always have problems. You need solutions and not only problems. Nem csak problémákra, megoldásokra is várunk. Kedves Jean-Claude. Először is Lüling asszony kérdésére reagálva az eurókötvényekkel kapcsolatban. Értem, hogy Jean-Claude miért nekem hagyta ezt. Az euróbondok, eurókötvény javaslatát intellektuálisan mindig is értekesnek tartottam. És az egyik legjobb javaslat a Brüggel agytrösté volt. Fehér-kék, piros kötvényekre vonatkozott ez, amely azt jelenti, hogy jóval az Maastrichti referencia kritériumokban foglalt 60%-os GDP államadóság alatti finanszírozást a e, kék kötvényekből lehetne finanszírozni, e fölött pedig a vörös vagy piros e, kötvényekkel jóval magasabb e, kamattal lehetne finanszírozási forrás találni. Mégis nem légüres térben vagyunk, élünk, kell gondolkodnunk. Nagyon is konkrét e, válsághelyzetről van szó. Ezért praktikus, pragmatikus megoldási javaslatokat kell tennünk. Tavaly május 9-én a görög csomag utáni héten került benyújtásra egy javaslat, amikor az kamatlábak az égbe szöktek, és péntek este egy eurózóna válságülésre került sor egy európai pénzügyi stabilitási mechanizmus kidolgozásába kezdtünk. Péntek estétől szombat délutánig egy javaslatot készítettünk, persze nem a semmiből, hanem egy félkész javaslatot dolgoztunk át. Egy európai pénzügyi stabilitási mechanizmus javaslatát dolgoztuk, amelynek két eleme volt. Először is az európai költségvetés, mint közösségi eszköz ...60 milliárdos plafonjáig, majd szükség esetén ezen túl is a tagállamok közés és egyenként is vállalt garanciái alapján. Mindezt persze a közösségi döntéshozatal keretein belül. Az első közösségi eszköz a második pedig egy kormány közi eszköz lett, az egyik a mechanizmus, a másik pedig az eszköz. Mechanism and Facility neveket viselik későbbi alakjukban a bizottság javaslata túlságosan hasonlított az eurókötvényekhez, mert a joint and several, azaz közösen és külön-külön is viselt garanciákkal beszélt, ezért ezt a javaslatot. Ezért végül egy kormányközi megoldást kellett elfogadnunk, és ebből kellett a lehető legtöbbet kihoznunk. Ez volt tehát a háttér a dolognak, ezért van az, hogy a, eh, ezen a ponton nem igazán látom az eurókötvény megváltoztatásának a realitását, ezért elsősorban az állandó európai stabilitási mechanizmus felállításán eh, dolgozunk 2013. júniusától kezdődően. majd ezt követően a későbbi tűzoltásra is felhasználható európai pénzeket próbáljuk majd megtalálni, és egy alapra ebbe a, a, a EFSF-be csoportosítani. No compatriots of mine here. No, no... Azért nincsenek finnek itt, ezen a mai ülésen, mert na, és ennek egyszerű oka van. Egyrészt pár hét múlva választások lesznek, másrészt ma, talán pont most a finn kormányzat eh, egy ellenzéki bizalmatlanság indítványra reagál, pont a mechanizmussal és az eszközzel kapcsolatban. Ezért van az, hogy a finn parlament egyetlen képviselője sem lehet itt, hiszen ezt a e, bizalmatlansági indítványt kell valahogy megoldaniuk. Amit Jean-Claude Juncker elmondott, nos a véleményem szerint igaz, le kell zárnunk, be kell fejeznünk azt a munkát, amely jövő hét csütörtök péntekre politikai megoldást e, talál. ezért hívott össze egy rendkívüli eurócsoport ülést jövőt hétfőre Jean-Claude. Remélhetőleg megszületik a politikai megállapodás az Európai Tanács 24-25-i ülésének zárónyilatkozatában. Ezt követheti majd az ESM és az EFSF-re eh, e vonatkozó jogi megállapodás, hogy a 440 milliárdos kölcsönnyújtási kapacitás minél hamarabb rendelkezésre álljon a következő hetekben, annak érdekében, hogy a mindkét megállapodásról végleges megegyezés születhessen még a nyári szünet előtt. Azt hiszem, hogy ez munkatervnek, menetrendnek, a napnál is világosabb, ez alapján kell dolgoznunk, a múlt heti euró csoport paktum mint döntésének ez a, ennek az érvének ez a másik oldala. Más szóval az intenzívebb fiskális konszolidáció volt az egyik oldal ennek, főként a, a veszélyeknek kitett országok esetében. Spanyolország már el is indult a konszolidáció útján, Portugália is meggyőző intézkedéseket jelentett be a múlt héten. Három hétig eh, intenzíven dolgozott együtt az LKB-vel e és az Európai Bizottsággal, és egyéb más országok is nekiláttak a szerkezetváltásnak és a fiskális konszolidációnak. Tehát egyrészt ezt a munkát kell lezárni, másrészt viszont megfelelően eh, erős eh, pénzügyi garanciák kellnek ahhoz, hogy az euróval szembeni sortolás ne legyen megfizetten, kifizetődő, és éppen ezért a pénzügyi stabilitást Európában ilyen eszközökkel kell garantálni, és kell védeni a születendőben lévő, és éppen ezért még nagyon veszélyeztetett gazdasági fellendülést nagyon veszélyes azt mondani politikusoknak, hogy alig vannak felszólalók, hiszen most nagyon sokan kérnek szót, tehát e, minden kérdést meg fogunk hallgatni, és aztán rövid válaszokat fogunk várni. I've got uh, Christoph Matzenette, and then I, from Germany, I have both uh, Lothar Binding and uh, Mr. Brackman, and then from the Parliament, a And I've got Annie Podimata, Leonardo Dominici, Karl Haglund, Enrique Gero Salom and Vicky Ford. Um, I'm going to take, and, and you want Elisa, yes? Yes, and Elisa, Elisa Ferreira. Elisa Ferreira is. Kérem még valaki szót. Hogyha nem, a Hübner asszony is. Be very quick. I'm going to take the, the national... Nos, akkor gyorsan. Először a parlamenti, nemzeti parlamenti képviselők kapnak szót, hiszen a európai parlamenti képviselők gyakrabban találkozhatnak a panelistáinkkal. Krisztof, először tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen Juncker úrnak, amiért ilyen őszintén elmondta, bemutatta a helyzetet. Valószínűleg nem csak én gondolom úgy, hogy a szinte hétről hétre újra adódó koordinációs bejelentések és mentőcsomagok nagyobb zűrzavart okoznak, mint amennyire tisztáznák a helyzetet. Jean-Claude Juncker nagyon helyesen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a pénzügyi piacok után futunk mi. Sem Európa, sem a nemzetállamok nem tudnak azonos szinten mozogni ezekkel a piacokkal. Hogy azonban visszaemlékszünk arra, hogy az elmúlt három évben mi történt. Láttunk egy bankválságot, amikor a nemzetállamok, sajnos Európa nem, ez sárközi javaslata volt annak idején, de Per Steinbrück és Angela Merkel ellenezte. Az összes nemzetállam tehát tűzoltósdit játszott, és sikerült megmenteni az európai bankrendszert. Ugyanakkor azonban a tagállamok közötti koordináció nem működött, miközben a nemzetállamok mind gazdaságélénkítő csomagokat hoztak létre. A 2009-es válságot követően sikerült viszonylag gyorsan elérni, hogy 2010-ben az euróövezet, illetve Európa tovább zsugorodjon gazdaságilag. Most pedig egy olyan helyzetben vagyunk, ahol az egyes nemzetállamok eladósodottsága hatalmas spekuláció tárgyává válik és sokszor halljuk azt a viccet, hogy Görögország az elmúlt évszázadok során már mindig is eladósodott volt, de mégis súlyos vált a helyzet, hogy komolyra fordítsam a szót. Több <clears throat> milliárdos összegekről van itt szó, és nagyrészt ugyanazok az intézmények voltak azok, nevezetesen a mi európai bankjaink voltak azok, akik részt vettek az egész játszmában, vagy akik a nagy alapokat finanszírozták, hogy a CDS révén felverjék a kötvény kamatokat. Mindennek az eredményét a 2010-es bankmérlegeknél látjuk. Ma az a helyzet áll fenn, hogy maga a tűzoltóság válik gyakorlatilag tettessé hogyan kerülhettek ezek az államok egy ilyen eladósodottsági helyzetbe? Ez a helyzet politikailag tarthatatlan, hiszen végül mi mindannyian, mi képviselők, kormányi tagok, európai vagy nemzeti szinten, mi tulajdonképpen azok szószólói vagyunk, akik európai polgárokként élnek, ezek az európai adófizetők is. Az, hogy az európai adófizető háromszor fizet egy és ugyanazon dologért, ez elfogadhatatlan. Nem fizethet a megszorítások révén, a rossz gazdaság révén, a magasabb adók révén, a megszorítások révén. Ugyanakkor meg kell fizetni a bankmentést is, majd pedig ennek következményeként 7 8 900 bázisponttal, tovább, működik a tovább megy a spekuláció, ezt is nekik kell megfizetniük. A kérdés az, hogy hogyan tudunk ki, kikerülni ebből a helyzetből. Itt van az euró kötvények kérdése. Nekem korlátozott a tapasztalatom ebben a témában, de mindenki tudja, hogy a öt ember kezeskedik ugyanazért a hitelért, akkor kisebb lesz a kockázat a, azon személy vagy intézmény számára, amely kiadja a hitelt. Világosá kell tenni ezt a vitában, hiszen a közösségi cselekvés ilyen jellegű, cse, ilyen jellegű megvalósítására lesz szükség az eurókötvények esetében is. El kell gondolkodnunk majd azon, hogyha tovább gyűrűzik ismét a válság, hogy hogyan fogjuk finanszírozni a következő élinkítő programokat. És itt már a nemzetállamok eladósodottságát látva nem várhatjuk el, hogy ők oldják meg a problémát saját pénzből, költségvetésből. Ezért is köszönöm a mai vitát, és remélem, hogy talán folytathatjuk majd még ezt a vitát arról, hogyan nézhetnek ki az közösségi pénzügyi eszközök a jövőben. Még egy utolsó pont. A CDS spekulációk nehéz helyzetbe hoznak bennünket. Sem Görögország, sem Portugália, sem Írország esetében nem engedhetjük meg magunknak, hogy fizetésképtelenné váljanak, hiszen ez azonnal tovább gyűrűzne Ausztriára, Németországra, az ottani bankokra. Kérdezem én Olitól és Jean-Claude-tól, hogy miért nincs lehetőség arra, hogy, az, hogy közvetlenül beavatkozunk a CDS piacokon. Ez töredékébe kerülne a mentőcsomagoknak, árának, és lehetővé tehetné, hogy a jegybankoknak, hogy a spekuláció ellenében fellépjenek, hogyha a valutájuk veszélybe kerül. Köszönöm. Now the time pressure. Elnézést, mert most már tényleg szorít bennünket az idő, hogyha válaszokat is szeretnénk hallani a kérdéseinkre. Binding úr kapja meg a szót. Műmich, um, ähm, Próbálok majd az időkereten belül maradni. Nem akarok semmit mondani az olyan nem létező dokumentumokról, amelyeket senki nem olvasott, és Németországban annyira komplex a díjak rendszere, hogy valószínűleg ezt elég nehéz lenne itt megértetni. Lehet, hogy más parlamentekben előfordul, hogy más más a helyzet. Engem irritált egy kicsit ez az irónia, de visszatérnék egy másik kérdésre, amelyet említett. Ez a, az európai stabilitási mechanizmus volt, és a hozzá szükséges finanszírozás esetében három forrást említettek, a paid-in capital, azaz a befizetett tőke, aztán a magángazdaság, a harmadik pedig, hogy a harmadik kategóriában azonban még meg kell találni a megoldást. Tehát én erre kérdeznék rá, mert az ön megfogalmazásából az világlott ki, hogy még meg kell találni a, azt, aki megfizeti ezt a harmadik részt. Mindig, hogyha a tripla A minősítést hallom, mindig a minősi, hitelminősítő intézetek jutnak eszembe, és hogyha hitelminősítőkről van szó, akkor nekem eltűnik a bizalmam azon nyomban, hiszen azt láthattuk, hogy a hitelminősítők minősítése gyakran nem helytálló, hiszen máskülönben a válság előrelátható lett volna. A rénféle javaslatokat támogatom, mert a közösségi elven alapulnak és jól megvalósíthatóak. Mégis, és itt csatlakozom osztrák kollégámhoz, konkrétabb meghatározásokra lenne szükség. Az absztrakciók szintjén mindig egyért, egyetértünk egymással. Ha etikai, morális meghatározásokról van szó, mindig egyetértünk, de ezeket a piacon egyébként sem tartják be. A kérdés a felelősség kérdése. Hogyan bánnak az államok az adópénzek, adópénzekkel, a biztosítók hogyan bánnak a pénzekkel. Mindenki kockázattal szembesül, de mit tesznek a felügyelőbizottságok, a gazdasági felügyelő intézmények? Mi politikusként mindig azt mondjuk, hogy minden csodálatos, de gyakran az SPV-k például egy külső jog, jogi környezetben léteznek, gyakran az ilyen jellegű folyamatokat jobban kellene irányítani, és nem mondhatjuk azt, hogy ez csak az állam vagy a bank feladata. Valaki azt mondta Görögország kapcsán, hogy ez egy eh, ház, költségvetési válság volt. Hogyha megnézzük a Goldman Sachs szerepvállalását, akkor azt látjuk, hogy eh, nagyon szorosak a kapcsolatok a bankok és a költségvetések között. Ha megnézzük, hogy Írországnak miért kellett mindenképpen megmenteni a bankjait, akkor is hasonló kapcsolatokat látunk. Európának jól megfontolt okokból igenis érdekében állt, hogy megmentse ezeket a bankokat. Szeretném tudni, hogy ez az önáltal kis illegális csoportnak nevezett csoportosulás hogyan is látja azt, hogy hogyan fog felépülni ennek a mechanizmusnak a pénzügyi struktúrája. Én csak, én csak idéztem az illegális szóra vonatkozóan, és szeretném tudni, hogyan néz ki ez a pénzügyi struktúra konkrétan, a finanszírozás struktúrája, és mik a konkrét intézkedések. Hiszen, hogyha azt mondjuk, azt mondjuk, hogy egy európai ország eladósodottsága nem jelenti Európa eladósodottságát, de én ezt otthon hogyan fogom majd megmagyarázni, kérdem én. És Soble úr biztosan azt is kifejtette, hogy mindez majd hozzá járul majd a mi eladósodottságunk mértékéhez, hiszen az emberek felelősséget éreznek ez iránt. Köszönöm szépen. Mm, azt kérem, hogy mindenki fogja rövidre a hozzászólását. Bachmann úr következik. <clears throat> Frau, äh, Tisztelt elnök asszony! Tisztelt a Matolcsi miniszter úr! Ön az imént joggal utalt arra, hogy az euró szerencsére egy sikertörténet. Nem volt soha semmi egyéb, mindig is sikertörténet volt, és most is az. Időközben volt egy gazdasági válságunk, ezt sem vonhatja kétségbe senki, de azt kell megállapítanunk, hogy voltak, akik jobban kerültek ki a válságból, voltak pedig, akiknek nehezebb volt a lábadozás időszaka. Most pedig az európai szolidaritás megköveteli azt, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy kikerüljünk a válságból. Mindeközben azt látjuk, hogy jelenleg nem a azért vitatkozunk a különböző mentőcsomagokról, mert az euró nehézségekkel szembesül, hanem azért, mert egyes tagállamok nehézségekbe ütköznek, amikor arról van szó, hogy az államadóságukat úgy öm, kezeljék, egy olyan helyzetben, amikor a pénzpiacok nem adnak nekik hitelt. Ez tehát nem a pénzpiacok problémája, hanem az egyes tagállamok problémája, ezt világosan látni kell. És ezt a problémát, mint az összes többi problémát, a maga forrásánál kell megoldani, nem pedig másút. Tehát a probléma gyökerét kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy az európai szolidaritás abban nyilvánul meg, hogy mi, nemzeti parlamentek közösen sikra szállunk azért, hogy ezek a tagállamok szolidaritást tapasztaljanak meg, a szolidaritás révén kikerülhessenek nehéz helyzetükből, és maguk is cselekvőképesé váljanak, hiszen a mentőcsomagok rendelkezései ről mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy a nemzeti parlamentek, illetve a tagállamok önrendelkezését támogatják. Ma reggel hallottuk azt, hogy Belgium sikeresen kikerült egy nehéz helyzetből, tudjuk ezt Lettország kapcsán, tehát vannak olyan példák is, amelyek orientációs pontként szolgálhatnak, ahol sikeres volt, sikeresek voltak az intézkedések. Egy másik kérdés a banki ágazat. Itt is vannak problémák, ezekkel a problémákkal is természetesen foglalkozni kell. De felteszem a kérdést, utalva az egyik osztrák felszólalóra, hogyha a pénzügyi ágazatra is úgy tekintünk, mint egy szabályozandó eszközre, akkor felmerül a kérdés, hogy mi itt egymás között miért mutogatunk újjal tűzoltóként a másik szomszédos tűzoltóra, hogy miért tesz többet a tűz oltásáért, ahelyett, hogy összefognánk és közösen elfognánk a tettest. Amikor azonban a pénzpiacok szabályozásáról van szó, akkor nem elégséges az európai szolidaritás megnyilvánulása, nem azt látjuk, hogy nem tudjuk a problémát annak gyökerénél kezelni, ebből pedig még több probléma adódik. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönjük. Tovább az európai parlamenti képviselőkre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tan kértek szót. Hogyha választ is várnak, akkor maximum egy percben. állni az első. Thank you very much. Köszönöm, Sharon. Először is Luling mondja, azt hiszem nem kapott választ a kérdésére. Én vagyok az előadója az innovatív eh, finanszírozási eszközöknek, és jó volt azt látni, hogy a javaslatot az Európai Tanács, eh, a javaslatunkat az Európai Tanács eh, támogatta, és a tanácsi zárónyilatkozatban most először szerepel a pénzügyi tranzakciókra kivetett adóra hivatkozás európai, eurózónás és globális szinten is. Juncker úrhoz fordulok az első kérdésemmel, hogyan kívánják eh, ezt a javaslatot eh, nyomon követni, amely most először szerepel a tanács zárónyilatkozatában, ahogy arról eh, már említést tettem a Financial Times mai cikkében találtam inspirációt, amely az Európai Tanács eh, eredményét elemzi, és rámutat, hogy van egy láthatatlan ö, eh, ellenség, ellensége az európai vezetőknek, amely az, EU, az egyre növekvő euroszkepticizmus. Ez az ellensége az európai vezetőknek. Újra meg újra elhangzik a kérdés az európai és a nemzeti parlamenti képviselők részéről, hogyan tudom ezt elmagyarázni, megmagyarázni a szavazóimnak. Európa különböző részein, főként Dél-Európában a választók úgy érzik, hogy a válság a válságkezelés igen komoly terhet ró rájuk. Észak-Európában a választóknak az az érzése, hogy ők eh, állják a cekket az úgynevezett bűnösök helyett. Szerintem ez a legveszélyesebb helyzet, amivel szembenézhetünk, a legnagyobb kockázat Európában, amely jóval jelentősebb, mint a stabilitás és növekedési paktum meg eh, sértése. Kérdésem tehát, hogyan fogunk ezzel a megosztottsággal valamit kezdeni? We'll have to be... Rendben, ennél kicsit rövidebbre kell fogni. Lássuk Leonardot, ő tudja rövidebben. Uh, una domanda al commissario Ren. Egy kérdést intéznék Rén biztos úrhoz. Egy viszonylag általános jellegű kérdés ez, de különösen érinti Olaszország ügyét is. Ön tegnap megismételte, hogy hogyha megnézzük a terveket az adósság leépítésére vonatkozóan, akkor szemügyre kell venni, illetve szem előtt kell tartani az olyan fontos kritériumokat is, mint például a magánháztartások eladósodottságát. Azt mondta, hogy a, ezt a fajta eladósodottságot is nyilván szem előtt kell tartani, hiszen ez is kiatása van arra, hogy egy ország mennyiben tudja visszafizetni adósságát. Ez azt jelenti, tené, hogy Olaszország a 120%-os adósságával ö, megoldhatja a problémáit, hiszen vannak nagyon gazdag családok, és ez tehát azt jelenti, hogy a magáztartásoktól is el lehetne venni a pénzt erre. Hogyan reagálnának erre a pénzpiacok? Szelom. Jerusalem következik. Mente, señor Juncker, aki, aki. Um... Vagyok, itt ülök. Egy kérdést tennék fel az állandó stabilitási mechanizmus kapcsán. A mi szakbizottságunk állásfoglalást fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan, és emellett egy jelentés is született ebben a témakörben az egyik másik szakbizottságnál. Ebben az áll, hogy vagy újra kell fogalmazni a tanács javaslatát, vagy pedig valamilyen módon kompromisszumot kell elérni amely révén közösségi eszközöket vezetünk be a stabilitási mechanizmus működésébe. Jövő héten a parlamentben szavaznunk kell erről, tehát még a 24 25-i csúcs előtt, és azt hiszem, hogy Juncker úr is részt vesz a parlamenttel folytatott párbeszédben, ahol erről van szó és az érdekelne Juncker úr részéről, hogy van-e valamilyen további információ ezzel kapcsolatosan. Köszönöm, Viki. Sajnálom, hogy elkéstem Juncker úr válaszát Luling asszony kérdésére nem hallhattam. Köszönöm minden esetre azt is, amit hallottam. A paktummal kapcsolatban nagy a kavar, a zavar a fejemben. We've just seen the question mark a Moody's megkérdezte a spanyol bankrendszert, az írválságot, megint csak a banki válság hosszabbította, meg állandósította. A bizalom hiány, illetve a tavalyi stressztesztek, úgynevezett stressztesztek jól mutatták, hogy megbízható tesztekre van szükség, ez a paktumban is szerepel, de a kérdés az, hogy most milyen, mi következik. Hiszen a bankok újratőkésítésére is szükség lehet. A paktum kimondja, hogy a bankrendezésre is el kell fogadni nemzeti intézkedéseket, de nem a nemzeti um, csőd törvényekkel volt a gond, hanem a határon átnyúló csőd törvényekkel, hiszen adófizetők, polgárok pénzenek a felhasználása nélkül nem lehetett eh, megoldani a problémát. Minden tagállam beleegyezett abban, hogy rendelkezésre állnak majd a bankok megmentesére, hogyha a stressztesztek azt mutatják, hogy tőkehiányosak. Kérem, tisztázza egy kicsit a helyzetet. Thank you. Köszönjük, Elisa. Angolul fogok beszélni. presentation, I had uh, these the following questions. Um, the result that we see... Tehát a, az eredmények egyértelműen mutatják, hogy mely országokat is hogyan kellene megvédeni, de a maga az alap és az intervenció feltételei nem olyan világosak. Tudjuk, hogy állandó lesz az alap, tudjuk, hogy több lesz a forrás, tudjuk, hogy Görögország jobban jár, tudjuk, hogy az elsőleges piacon is hozzá lehet majd még férni forrásokhoz, de az első melléklet a bailoutról, a mentőakciókról szól. Kérem, hogy mondjon egy pár szót annak részletéről, hogy ez hogyan kell, hogy működjön, illetve az egyhangúság követelményéről. Másod sorban jelzőszámok, indikátorok van nincsen hiány. Felmerül bennem illetékes előadóként a kérdés, hogy miért nem tesszük ezt egy közös európai keretbe, miért kell A-nak azt ellenőriznie, hogy b egy célt hogyan teljesít, hiszen ez ellenőrizhetetlen. Utolsó kérdésem bankokkal kapcsolatban. Furcsa módon akkor kell beavatkozni, amikor saját bankjaikkal kapcsolatban negatív az eredmény, és van egy olyan követelmény is, hogy minden ország saját jogszabályokat vezessen be, fogadjon el a csődben menő bankokra vonatkozóan tehát a országok esetében közös európai szabály van, a bankokra, csőd közelbe jutott bankokra pedig külön-külön nemzeti szabályok lesznek, mikor egy európai közös megközelítésre tett ez a parlament javaslatot. Miért? Ó, miért? Végül, de nem utolsó sorban, de utána Hübner. Igen, köszönöm, Vikel lopta az első kérdésemet, de őszinte a kérdésem, a rekapitalizáció újratőkisítésre honnan lesz pénz? Meglepőnek tartom azt is, hogy soha nem hallunk erről, és jó volt, hogy Oliver, Olirén említette ezt a kérdést. A második kérdésem jean irányul. az eurózón gazdasági irányítása és az euró paktum mind-mind az opt-in klauzulát tartalmazza, tehát a kívül maradt tagállamok is úgy dönthetnek, hogy részt Eh, vehetnek. A kérdésem az, hogyan lehet ezt végrehajtani a gyakorlatban, hogyan eh, fektetik majd le a szabályokat, a benchmarkokat, a értékeket, eh, a 17 a 17-ekre vonatkozó szabályok vonatkoznak majd rájuk is, vagy más benchmarkok, más értékek vonatkoznak egy perzomos rendszer kerül kilakításra? Hogyan kérdezem én? Hogyan? Köszönöm. Csak 5 percet kap mindenki válaszadásra, ez a rossz hír. Biztos úr szeretne elsőként válaszolni? Megfordítva az előző sorrendet? Köszönöm szépen, Sharon, ezt az igazságosságot, nagyon kedves a részedről. Köszönöm szépen a lényegi tartalmi kérdéseket. Most én fogok válogatni közülük, és Jean-Claude-nak hagyok, illetve Matolcsik Györgynek hagyok egy-két kérdést. Először is, ami Viki Ford, illetve Danta Hübner kérdését illeti a bankokkal kapcsolatban. Nos, Viki, azt hiszem, hogy egy kicsit negatív a hozzáállásod, illetve szkeptikus vagy, ami a banki problémák kezelését illeti. Véleményem szerint nagyon jelentős lépések történtek az egész pénzügyi rendelet struktúráját, illetve az ellenőrző struktúráját megreformáltuk, és az önök döntései, a tagállami, tagállamok döntései, illetve az Európai Parlament döntései alapján három ö, makroprudenciális ellenőrzési hatóságot hoztunk létre, illetve ugyanígy a biztosítás és az értékpapírok területén valamint az Európai Rendszerkockázati Tanácsot és felügyeleti feladatokkal láttuk el ezeket a makro stabilitás érde, makrogazdasági stabilitás érdekében. Miért fontosak ezek a lépések? Nos, azért, mert a banki stressz tesztek, a 2010-es tavaszi nyári gyakorlat hibája az volt, hogy hiányzott ennek, ezeknek a rendszeressége, illetve a megvalósítása sem volt kellő mértékű. Most nem csak, hogy a bankok számára készítettünk stressztesztet, hanem az európai pénzügyi szabályozás és előzési rendszer új architektúrájának is lakmusztesztje lesz, lesz ez, a bankhatóság fog döntést hozni a közös metodológiát illetően a stressztesztek lebonyítása során. Amikor ez megtörténik, akkor természetesen március, április, május során véglegesítjük ezeket a teszteket, ezután lesz egy felülvizsgálat, egymás kölcsönös felülvizsgálata, és aztán a nyár során közé tesszük az eredményeket. Fontos, hogy addigra a tagállamok lássák, hogy vannak olyan intézkedéseik, amelyek megelőzik az átstruktúrás, a szerkezetváltást, illetve az újratőkésítést, és ezt lehetővé teszik. Az első védelmi vonal a piac, természetesen az a legjobb, hogyha magánbefektetőktől szerzünk finanszírozást, hogyha ez nem valósulhat meg, akkor a második védelmi vonal az, hogy nemzeti pénzügyi mm, tőkével, tartalékkel kell rendelkezni. Az IFSF, illetve egyéb mechanizmusokat csak a nemzeti programok kontextusában lehet használni, attól külön nem és ezért ez az eszköz csak Görögország és Írország esetében esedékes jelenleg. Fontos az, hogy a stresszteszteket, a stressztesztek ezen körét egységesen bonyolítsuk le, illetve valósítsuk meg, és ahogyan már hangsúlyoztam, fontos az is, hogy ezzel párhuzamosan kezelni tudjuk az ebből, ezekből származó információkat is, illetve azok következményeit. Mielőtt befejezném a hozzászólásomat, egy kérdést kaptam Olaszországra vonatkozóan a magán, a családok adóságát illetően. Nos, az egyik újdonság, az egyik legfontosabb döntés az ECOFIM tanácsnak, és gondolom, hogy a parlamentben is az egyik legfontosabb döntés az, hogy egy adóság kritériumot vezetnek be, vezetünk be a stabilitási és növekedési paktumba. A szerződésben és a paktumban ott van az adóság és a deficit, ezek egyenlő mértékkel, ezek egyenlő mértékkel kerülnek latba, de vannak olyan országok, ahol csak a deficitet vették figyelembe. Most itt az ideje annak, hogy ezt korrigáljuk, és elégedett vagyok azzal az eredménnyel, hogy az adóság kritérium is számszerűsített mércével kerül majd latba, és az adósság csökkentését éves szinten mérjük. Természetesen ebben a tekintetben kompromisszum született, például a magán adóság tekintetében, amint ez érinti az államháztartást, akkor ezt a tényezőt is figyelembe kell majd venni, és ez azt hiszem, hogy eléggé észszerű megoldás. És végül az utolsó percemet arra használnám föl, hogy utaljak Ferere asszony hozzászólására, aki mutatókról szólt. Ez nagyon fontos. A gazdasági gazdaságirányítás, illetve a makrogazdasági egyensúly hiányok kezelése tekintetében, a második pillérben vannak olyan országok, amelyeknél ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem jelenti azt, hogy az exportot szeretnénk gyengíteni az Európai Unióban, hiszen ez eléggé buta megoldás lenne, nem ez a szándékunk, hanem az, hogy megvizsgáljuk ezeket az egyensúlytalanságokat, különösen a deficitországok esetében, hiszen itt a legégetőbb a szükség arra, hogy a versenyképességet föllendítsük, de megnézzük azokban az országban is, ahol többlet alakul ki, meg kell nézni, hogy a strukturális reformokkal hogyan lehet a hazai keresletet föllendíteni. Ma játszik Bayern München és az Internacionálé. Nem azt szeretnénk, hogy Bayern München rosszabban játszon, nem ezzel szeretnénk egyensúlyozni a játékot, hanem a legjobb támadók, a legjobb védők játékát szeretnénk kiemelni, összevonni, és így lehetőséget nyújtani arra, hogy az európai csapata lehető legjobban szerepeljen. Ez a célja ez, ennek a, az eljárásnak, amely az egyensúly hiányokkal foglalkozik, és ebbe az irányba szeretnénk ezt továbbvinni. Azt hiszem, hogy egyelőre jobbak vagyunk, amikor pénzt kell számolni, amikor a perceket számoljuk, akkor nem tűnünk túlságosan tehetségesnek. Köszönöm. Ami az euró kötvényeket illeti, azokról nem akartam szót ejteni, mert úgy tűnik számomra, hogy erről már túl sok szó esett. Ezért megmaradok annál a megállapításomnál, hogy a rendelkezésre álló eszközöket és az új eszközöket, amelyeket most teremtünk meg egy idő után, össze kell hasonlítanunk azzal a helyzettel, vagy hozzá kell igazítanunk ahhoz a helyzethez, össze kell hasonlítanunk azzal, hogy mi történt volna, hogyha bevezetjük az eurókötvényeket, azt fogjuk látni, hogy minimálisak lesznek a különbségek, és valószínűleg egyszerűbb lett volna eurókötvényekkel operálni, de ezt majd megmutatja a jövő. A CDS-es kapcsolatosan sem szeretnék mondani semmit, Krisztoffal teljesen egyetértek. Ami a díjpolitikát illeti, ez nem volt ironikus, komolyan gondoltam, amit mondtam. Tudom nyilvánvalóan azt, hogy nem ismerhetjük ki magunkat teljes mértékben ezen a területen, de hogyha Európa azt követeli, hogy az indexálási rendszereket szüntessük meg, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly megjegyzésre ad okot. Nem emlékszem arra sem, hogy tőkéről beszéltem volna, amelyet még meg kell találni, vagy elő kell teremteni, a lehívható tőkéről beszéltem. Van befizetett tőkénk, aztán van lehívható tőkénk, és minden bizonyal a lehívható tőke része, vagy részaránya jóval nagyobb lesz, mint a befizetendő tőkéjé. De ezt majd a jövő hét tanácskozásai megmutatják. A tranzakciós adóról sok mindent lehetne mondani. Alapvetően támogatom azt, bár tudom, hogy nyilván, amikor etikai, morális kérdésekkel foglalkozunk, igen széles körű konszenzus, de támogatom azt, mert igazságosnak tartom, és részben azért is, mert nagyon bosszant engem ez, bár itt nincs közvetlen tartalmi összefüggés, hogy a pénzügyi világban ismét olyan magatartási formák ütik fel a fejüket, amelyekről azt gondoltam, hogy a a válság után, hogy ezek nem fognak újra felbukkanni. Egyszerűen undorítónak tartom ezeket a tevékenységeket, amelyek még nagyobb méreteket öltenek, mint a válság előtt. Az emberek kérdezik tőlünk politikusoktól, mit tesztek politikusok. És nekünk állandóan meg kell válaszolnunk a kérdéseket, amelyek arra vonatkozunk, hogy vonatkoznak, miért mentjük meg a bankokat, és hogy ezeket a masszív, túl magas prémiumokat, miért fizetjük ki ezeket a hatalmas prémiumokat. Miért engedjük meg azt, hogy ilyen kockázat, a kockázatokat nagymértékben megemelő tevékenységek teret nyerjenek? Úgy gondolom, hogy ezeken a területeken tennünk kell valamit, hiszen máskülönben hitelességét veszít a politikánk. Ami a tranzakciós adót illeti, az Európai Tanács már nem első ízben, egy, ízben egyezett meg arról, hogy megvizsgáljuk, és továbbfejlesztjük majd ennek a tranzakciós adónak a lehetőségét az euróvezetben, az EU területén és nemzetközi szintéren is megvizsgáljuk ennek lehetőségét meg kell vizsgálnunk, hogy bizonyos, csak bizonyos kockázatos tranzakciókra vetjük-e ki az adókat, az összes pénzügy, pénzügyi termékre. Mindez időre, időt követel meg, megfontoljuk majd ezeket a lehetőségeket, és ezt követően tudunk majd hivato- hidat verni az Európai Unión kívülre. Itt javaslatokat teszünk majd, amelyekre szükség van. Egyébként borzongok attól az ötlettől is, hogy keletről, nyugatról, északról, délről beszéljünk, bűnösökről és ártatlanokról. Meg kell tanulnunk azt, hogy egy megnövelt versenyképesség révén elkerüljük azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk a múlt években. Noha szeretném elmondani azt is, hogy az úgynevezett déli országok problémáinak megoldatlansága Adott esetben drágább lehet az északi, nyugati országok számára, szemben azzal, hogyha esetleg intelligens megoldásokat próbálunk megtalálni találni ezen országok helyzetére. Nagyon sok úgynevezett északi bank kerülhetne bajba. Északon sokan meglepődnének azon, hogy ez milyen következményekkel járna, hogyha megengednénk, hogy az úgynevezett déli államok becsődöljenek. Az eurózónán kívüli országok, nos, nem akarom azt mondani, hogy csatlakozhatnak az Európaktumhoz, de hogyha ezek az eurózónán kívüli országok a nemzeti reformprogramjaikba és nemzeti konvergencia programjukba bizonyos célkitűzéseket beépítenek, amelyeket az Európaktum tartalmaz, akkor az összes 27 tagállam nyilvánvalóan végül ugyanolyan módon cselekvőképes lesz, és ugyanolyan vállalásokat is tesz majd. 6 perc, 6 másodperc. I'm sorry, you're in a deficit. I said five. Um, um, igen, deficit, hiány van, megint ötöt mondtam, hat lett belőle, miniszter úr. Köszönöm, Sharon, végül, de nem utolsó sorban a német kollégáltal felvetett kérdésre hadd térjek Egyetértek, nem az euró vagy az euróövezet válságáról van szó, nem. Egyes tagállamok eh, gazdasági problémáinak az összességéről beszélünk. Még egyszer mondom, az európai szemeszter a mai témák elsősorban, és pontosan ez a megoldás. Az európai szemeszter ernyője alatt lesznek nemzeti, egyéni, strukturális reformprogramok, amelyek az én értelmezésemben nagyobb gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez és fenntartható államháztartáshoz vezetnek majd. Ez a lényege az egész eljárásnak. Köszönöm. A társelnökömnek adom meg a szót aki csak itt ült mellettem, és szótlanságra ítéltetett, de most lezárhatja az ülést. Egyetlen percben egy képi beszéddel szeretném eh, zárni, amit eh, mondandó vagyok, amit mondani szeretnék. Eh, azzal kezdtem a mai napot, hogy 1848. március 15-én egy polgári forradalom tört ki Pesten. A forradalmárok azon az egyszem kőhídon mentek át Budára, kiszabadítani a forradalmár költőt. Most tíz híd segíti Budapest életét, amiből hármat az elmúlt 15 évben építettünk, és ezáltal sokkal jobb az élet ma Budapesten. Én úgy gondolom, hogy hidakat kell építenünk, járnunk kell a hidakon, használjuk, mindenki jobban jár, akár nagy teherautóval, akár kis autóval, akár kerékpárral, akár gyalog járunk ezen a hídon. Több Európa, erősebb Európa, és végül jobb élet. Úgy gondolom, hogy a szemeszter, a most induló európai szemeszter is egy híd, építsük és járjunk rajta. Köszönöm. Thank you very much. Um, well, just to conclude, we, we have... Köszönöm szépen. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy ugye némi verseny alakult ki a, a különböző eszközök között, ott van az Európaktom, ott van az európai szemeszter, ami egy nagyon jó ernyőt képez. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy az Európai Parlament célja, ambíciója az, hogy a hatos jogalkotási csomagot helyezze ennek a csúcsára, hiszen ez jogalkotási kötelezettségvállalásokat tartalmaz, és ebben a, ezzel a csomaggal hidat verhetünk az Európaktum és a felügyeleti rendszer, illetve más eszközök között. Tehát ez marad az ambíciónk, ez marad a szándékunk, és reméljük, hogy sikerül is megvalósítani majd koordinációval. Végül szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy van egy, egy másik parlamentközi ülés költségvetési témában, illetve az Európai Unió és a Nemzeti költségvetések közötti szinergiáról szól ez az európai szemeszter keretében. Erre az ülésre az Európai Parlamentben kerül majd sor április 13-án. Lamassur úr elnökletével ő fogja koordinálni ezt az ülést. Erre szeretettel várjuk Önöket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre a mai ülésünkre, természetesen a következőről majd tájékoztatást kapnak. Köszönöm az előadónknak a nyílt, nyíltságukat, és ezzel lezárom az ülést. Köszönöm.